Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me apologize. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Először is bocsánatot kérek a késői kezdés miatt. A Telekom Single Market első dialógust, a eh, dialógust most fejeztük be. Ehm, Castello asszony volt a First Lady, és Patricia Toja asszony is részt vettek. Két hölgy képviselte ezt a szakbizottságot, egyébként rajtuk kívül mások is, és eléggé sikeres volt ez a e, találkozó. Nem tudom, Patricia ugyanezt gondolja-e? Igen, úgy bólogat, hogy igen, de nagyon sok munka áll még előttünk, különösen a spektrum kérdések azok, amik még nem dőltek el a tanácsban. Ez e, pedig számunkra akkor így egy elég nehéz kérdés, de talán a közeljövőben megoldódnak ezek a problémák is, e, bár fogalmam sincs, mit jelent a közeljövő kifejezés itt, az is lehet, hogy egy évet, mert e, ugye a tanács e, közös álláspontja több mint egy év alatt született meg, tehát azért legyünk optimisták. Kedves kollégák, napirend. Szeretne valaki bármit megváltoztatni a napirenden, akkor egyéb napirendi pontok, az én bejelenteni valóim. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy eltörlik a április 13-ai hétfői ülést. Eh, Sefcsovics urat, aki megérkezett közben, üdvözlöm, alelnök urat. E, vannak bizonyos technikai kérdések, amiket két-három perc alatt le tudok zavarni, de ezeket mindenképpen itt az ülés elején meg kell ejteni. Tehát eltöröljük az április 13-ai hétfői ITRE ülést, amely 15 órától 18.30-ig lett volna a belső energiapiac, mint az Energiaunió pillére nyilvános meghallgatást, amit eredetileg április 13-ra terveztünk. Ehelyett egy új, most megjelenő, naptárban megjelenő ITRE ülésen április 20-án hétfőn 15 órától 18.30-ig tartjuk meg. A április 14-i keddi ülés azonban változatlanul meg lesz tartva ezzel kapcsolatban oldalon a dossziéban szerepel egy szöveg. A koordinátorok úgy döntöttek, hogy a saját üléseiket keddenként 9 től 10-ig tartják, ami azt jelenti, hogy az ITRA ülések, eh, például a holnapi is, 10 órakor fognak kezdődni, rögtön a szavazással kezdünk, tehát 10 órakor kezdődik az ülés, aminek bizonyára mindenki örül. E, van még ezen kívül egy fontos bejelenti, bejelenteni valóm. Szeretném emlékeztetni önöket arra, hogy a Digitális Unióról szóló munkacsoport megalakult, múlt csatörtökön e, kerültek e, kiküldésre a meghívók. Én szeretném bejelenteni, hogy az alakuló ülésre most csütörtökön kerül sor, tehát három nap múlva, március 26-án 11 eh, órától. Két részből áll az az ülés. Először is az alakuló ülés, amelyen a munkamódszert beszéljük meg, és ezt követően a Connect főigazgatóság, Robert Mederin főigazgató eh, val folytatunk eh, eszmecserét, mindenkit szeretettel hívok erre az ülésre, hogy ott aktívan hozzászólhatnak. A digitális unió, a digitális gazdaság, a digitális telekom, egységes piac témához. Ezek nagyon érdekes témák, amikről nyilván majd beszélni fogunk. Harmadik pontja a napirendünknek a jegyzőkönyvek jóváhagyása. Ezek eh, szerepelnek az önök dossziéjában. Két jegyzőkönyvről van szó, 2015. január 21-22 és 2015. január 26. Amennyiben ezzel kapcsolatban nincs megjegyzésük, akkor úgy tekintjük, hogy ezeket az jegyzőkönyveket elfogadtuk. A múltkor Strasbourgban, ahogy önök is emlékeznek rá, volt egy itre ülés, ahol Ugye ez egy informális ülés volt, éppen ezért annak nincs jegyzőkönyve. Tehát, tovább négyes napi rendi pont következik. A mm, eszmecsere Sefcsovics alelnökkel az Energia Unió létrehozásának következő lépései témában. Üdvözlöm itt az Energia Unióért felelős alelnököt, Maros Sefcsovicsot. Nem először van itt köztünk. Nem csak a meghallgatásán volt itt, hanem azóta is találkoztunk már, ami nagyon jó dolog. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az ITRE január 26-án tartott egy, egy megbeszélést még a stratégia elfogadása előtt, és aztán február 25-én ezt a csomagot az Európai Parlament plenárisára bevitte és ott bemutatta. E, alelnök úr, Sefcsovics úr, néhány percre találkoztunk az ülés előtt, és ezért tudom, hogy a stratégia következő lépéseit fogja ismertetni. Nyilván a végrehajtás a legfontosabb, illetve a jobb jogalkotás, a hatékonyság, tehát a végrehajtás az tényleg fontos. Ez a stratégia, azt tudom, hogy 15 cselekvési pontot tartalmaz, de szeretnénk ehhez képest részleteket kapni. Az időzítésről is, illetve a jogalkotási és nem jogalkotási lépések tervezett, tám, eh, tervezett időpontjáról, valamint a csomag eh, hatájáról. Ez azért szükséges számunkra, hogy a saját munkánkat prioritizáljuk. Ez a az ülé, ez a része az ülésnek 1 óra 15 percre van betervezve. Először az alelnök úr egy rövid ismertetőt, egy beszédet tart. Köszönöm, elnök úr, kedves Irzsi, Tisztelt képviselők, először is szeretném elmondani önöknek, hogy mennyire örülök, hogy itt lehetek újra, és beszélgethetek önökkel az Energia Unió fontos kérdéséről. További információkat adok önöknek, ahogy az elnök úr is mondta, két hónappal ezelőtt találkoztunk, amikor is egy nagyon részletes vitát tartottunk arról, hogy önök mit szeretnének látni az Európai Unió stratégiájában. Tudom, hogy önök szakértők, és éppen ezért azért beleásták magukat ebbe a témakörbe, és bizonyos, hogy azokkal a témákkal, amelyek szerepelnek energia és klímapolitikánkban. Önök megismerkedtek, és látják, hogy ez a keret stratégiában is megjelent, ezek a dolgok megjelentek betartottam a szavam, amikor elfogadtuk a stratégiát, azonnal az Európai Parlamentbe jöttem, és plenárison ismertettem a stratégiát. Köszönöm mindenkinek ezt a nagyszerű élményt, tényleg csodálatos élmény volt látni azt, hogy az összes nagy parlamenti frakció a közös európai érdeket támogatta, vagyis egy teljesen integrált energiauniót. Ezóta, a vita óta mi tovább folytattuk a tagállamokkal a munkát, munkát annak érdekében, hogy a környezetvédelmi, a közlekedési és az Európai Tanács ugyanazzal az elkötelezettséggel támogassa ezt a csomagot, amelyel korábban e, találkoztunk, mert szükség van arra, hogy ez megvalósuljon Európában, és örömmel mondhatom, hogy az európai vezetők múlt csütörtökön támogatták ezt a lépést. Ezzel kötelezettséget vállaltak amellett, hogy a bizottság javaslata mentén felépítik az Energiauniót, létrehozzák az Energiauniót, betartva az öt dimenzióját, fő dimenzióját. Az Európai Tanács a már meglevő jogszabályok végrehajtása mellett eh, állt ki, az infrastruktúra projektek felgyorsítása mellett, az EU eh, megállapodások eh, figyelembevétele mellett minden gáz megállapodásban, ez, ezzel kapcsolatban voltak viták, emellett a piactervezés rugalmassága mellett álltak ki, illetve több regionális együttműködést kértek, és az épületek energiahatékonysága területén további erőfeszítéseket szerettek volna elérni, valamint aktív európai diplomáciát szeretnének látni a COP21 előtt. Ezek és más politikai területek most már arra várunk, hogy ezeken a területeken kézzelfogható eredményeket érjünk el. Buzek úr is most mondta, kezdődik most egy fontos időszak, mert a stratégia megvan, a konszenzus kialakult a stratégia mellett, ezt kell most konkrét fellépésekre lebontani, konkrét jogalkotási javaslatokra, konkrét terepmunkára, és ehhez szükségünk van az önök együttműködésére minden eh, területen, ezért is eh, most eh, én úgy gondoltam, hogy a négy fő célkitűzésre koncentrálnék. Az első ezek közül az az, hogy ami az energiabiztonságot illeti, a szolidaritás és a bizalom, azok ne pusztán üres szavak legyenek. A tagállamok tudják azt, hogy bízhatnak és számíthatnak az európai partnereikre és szomszédaikra minden körülmények között. A másik dolog az, és Juncker elnököt idézem, hogy kialakuljon egy ötödik szabadság, az energia mozgásának szabadsága, ami azt jelenteni, hogy az energia szabadon áramlana át a határokon, és én több parlamenti képviselővel ültem le e, Európa különböző részéről, valamint e, döntéshozókkal, nemzeti és önkormányzati képviselőkkel, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, kutatókkal és polgárokkal, és ugyanez volt a benyomásom az ő üzenetükből is. Nagyon, egy, nagyon egyértelmű volt az üzenet, az energia e, szabad mozgása fontos számukra is, és szükség van arra, hogy Európa egy integráltabb, decentralizáltabb belső energiapiacot alakítson alakítson ki. Harmadik dolog, nekünk az energiahatékonyságot, mint első vizsgálás, meg vizsgálati szempontot érvényre kell juttatnunk, és ez az utalás az energiahatékonyságra, ez az energiabiztonsághoz is kapcsolódik, ami egy újszerű megközelítés az Európai Tanács részéről, ahol szintén hangsúlyt kapott, vagy hangsúlyos szerepet kapott a nyilatkozatban az energiahatékonyság. Tehát energiahatékonyság mindenek felett, ez ezt, ezt kell érvényre juttatnunk az energia politika területén is, illetve a klímapolitika területén is. A negyedik dolog az, hogy az átmenetet egy alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság és társadalom létrehozása felé úgy kell megvalósítanunk, hogy Európa globális középpontja legyen az technológia az új generációs technológiáknak, néhány fellépés, néhány dolog már történt ezen a területen, például az infrastruktúra területén új projektek indulnak. A TANAP vezeték, a transzanatóliai vezeték lehetővé teszi majd azt, hogy a Kaspi-tenger vidékéről Európai Unió területére eljusson a gáz, ami az energiaellátásunk diversifikálását jelenti. Emellett látjuk azt is, hogy fontos megállapodást kötött Franciaország, Spanyolország és Portugália a saját gáz kapcsolódásaik, gázhálózati kapcsolódásaik jobbátétele fejlesztése területén. Tudjuk, hogy az interkonnektorok fontosak. Diplomáciai erőfeszítések vannak folyamatban azért, hogy stabilizáljuk az Oroszország és Ukrajna közti energetikai viszonyt. Én a két ország miniszterével ültem le múlt pénteken, és örömmel láttam azt, hogy a jövő térre való felkészülést ők is úgy gondolják, hogy már most el kell kezdeni. Áprilisban lesz a következő ülésünk. Szintén vannak diplomáciai erőfeszítések arra vonatkozóan is, hogy Párizsban létrejöjjön egy ö, ö, ambíciózus megállapodás klímaügyben. Arias Kanyete biztos fogja majd bejelenteni az Európai Unió 2020 utáni időszakra vonatkozó klíma ügyi kötelezettségvállalásait, és azt gondolom, hogy ezt a lendületet meg is kell ragadnunk, e, ezt példaként felmutatva meg kell győznünk a többi jelentős szereplőt arról, hogy késlekedés nélkül kövessék a példánkat. Emellett eh, számos új intézkedésre van szükség, jogalkotási és nem jogalkotási jellegűekre. Az Energia Unió roadmapja az elkövetkezendő öt évre valóban egy igen hosszú dokumentum. Éppen ezért én itt most eh, csak néhány olyan intézkedésre térnék ki, amelyekkel most foglalkozunk a Smart Financing for Smart Buildings kezdeményezést eh, most készítjük elé, elő. Az Európai Tanács nyilatkozata is a az építőiparra, illetve arra az ágazatra eh, hangsúlyosan utal, tehát egy új olyan eszközre van szükség, E, hamarosan ezt e, létre is hozzuk, amely az intelligens építőipar intelligens finanszírozásáról szól. E, egy új hűtési-fűtési stratégiára is szükség van, mint ahogy önök is mondták, az energiaválság az elsősorban egy, hűté, egy fűtési válság. Emellett átvizsgáljuk a megújulókról, megújuló energiaforrásokról szóló irányelvet, az energiahatékonysági irányelvet, illetve az épületek energiahatékonyságáról szól szóló, vagy energia teljesítményére szóró irányelvet már elkezdtük a munkát, ugyanakkor itt eh, nagyon komoly hatástanulmányokra is van szükség, remélhetőleg 2016-ra a konkrét javaslatok is elkészülnek. Azt remélem, hogy a parlamentben elért eredmények Market Stability Reserve témájában lehetővé teszik azt, hogy az ETS rendszer felülvizsgálata is lehetővé válik, mert a, a COP21-hez ez is hozzájárulhat, illetve egy kiszámítható jelzést küldene az ipar felé, és azt mutatná, hogy az ETS-t hozzáalakítjuk a jelenlegi és jövőbeni igényekhez. Emellett egy olyan irányítási keretet kell létrehozni, ami szükséges az, hogy az Energiaunió beváltsa a hozzáfűzött reményeket. Tovább kell folytatnunk azt a kezdeményezést, amelynek révén a globális technológiában és innovációban vezető szerepre tehetünk szert. A szociális partnerek bevonására van szükség, el kell érni, hogy senki ne szakadjon le csak azért, mert nem rendelkezik azokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek a munkaerőpiacon szükségesek. Holnap eh, fogjuk eh, az első stratégiai ülést eh, megszervezni, megtartani. Ez egy biztosokból álló, viszonylag nagy létszámú munkacsoport. Konkrét megoldásokat fogunk átbeszélni, és a cél az, hogy létrejöjjön egy olyan projektteam, amely képes arra, hogy jó minőségű jogalkotási anyagokat hozzon létre, amelyek figyelembe veszik az összes figyelembe vendő tényezőt akkor, amikor amelyeket figyelembe kell venni a jogalkotási munka során. Tudom, hogy holnap a vendégük lesz Arius Kanyete biztos kollégám, és biztos vagyok abban, hogy az egyes jogalkotási anyagokról ő majd részletesebben fog beszélni. Három dologról beszélnék még itt az előadásom végén. Az első az irányítási rendszer. Itt nagyon konkrét ország dossziékat szeretnénk elkészíteni, amelyek révén el tudjuk magyarázni a tagállamoknak, hogy az Energia Unió számukra miért fontos, illetve a polgárok számára, hogy miért fontos ez, miért kell, hogy részt vegyek, együttműködjek ebben. Ezt politikai szinten, ezt az üzenetet, illetve a civil társadalom szintjén, a vállalkozások szintjén, nemzeti parlamenti képviselők szintjén ezt az üzenetet át akarjuk adni ez lenne az Energia Unióról tartandó párbeszéd egyik kezdő lépése. Önökkel is együtt fogunk működni minden egyes jogalkotási téma tárgyalásakor, és megnézzük azt is, hogy a jelentéstételt hogyan lehet kiigazítani, hozzáigazítani az önök elvárásaihoz, illetve hogy hogyan leszünk képesek novemberben önök elé terjeszteni egy első jelentést arról, hogy hogyan is áll az Energia Unió. Remélhetőleg ez majd az alapja lesz lesz annak a vitának is, amit a politikai vezetők majd decemberben tartanak az Európai Tanácsban. Minden politikai szinten tehát előre kívánjuk vinni ezt az ügyet. Együtt fogunk működni a polgárokkal és az önkormányzatokkal, mert úgy érezzük, hogy az intelligens városok koncepciója nagyon fontos. Ehm, Juncker biztos, illetve elnök úr engem és Katainen urat, illetve Krecu eh, biztos eh, nőt és a közlekedési eh, biztosasszonyt is megbízta azzal, hogy alakítsunk ki egy új stratégiát, amelynek révén megvalósulhatnak az intelligens városok. Most úgy látjuk, hogy ez egy olyan gondolat, amit nem csak Európában támogatnak, látjuk, hogy ilyen jó példák vannak Nyugat-Európában, Közép-Európában, hanem ez, a, ez követőkre talált Indiában is és Kínában is. És a harmadik dolog pedig az, hogy mindent megteszek annak érdekében, hogy az energi, energiahelyzetet javítsuk. Közép- és Dél-Európában létrehoztuk a keszek rendszert, amely ennek révén azt szeretnénk elérni, hogy ezek a tagállamok legalább három forrásból kaphassanak gázt, és szeretnénk, hogyha ez a régió az Európai Unió energiaellátásának integráltabb része lenne és az energia közösségi országokat is szeretnénk ebbe bevonni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszönöm a korábbi lehetőségeket, amikor is beszélhettünk önöknek az akkor még csak készülőben levő stratégiáról. Köszönöm a hozzájárulásukat, a nekünk részünkre cincett gondolatokat, és én most azt remélem, hogy a következő lépésekben is számíthatunk önökre és az önök együttműködésére. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, most pedig megnyitom a vitát. Először kollégák, a koordinátorok kapnak lehetőséget mindannyiuk három percben. Zsón kolléga a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm, elnök úr. És azt hiszem, gratulálnom is kell önnek, hiszen a biztosok nagyon határozott és tartalmas dokumentumot hoztak össze, a tagállamok pedig támogatják az Energiaunió létrehozását. Mindazonáltal szeretném felhívni a figyelmét egy olyan pontra, a következtetésekből a D pontra gondolok, a tanács ugyanis ebben a pontban azt mondja, hogy szeretnék, hogyha az összes külső szállítóktól érkező gáz esetében biztosítani akarják azt, hogy az EU-s jogszabályoknak különösen a energiállátás biztonságára vonatkozó rendelkezéseknek megfelelnek. A bizottság Tudom, hogy már az elmúlt ciklusunk alatt is dolgozott ezen, és hogy a jogszabályok aktívabb szerepet akarnak szállni az Európai Bizottságnak abban, hogy a harmadik felekkel, harmadik országbeli elszállítókkal tárgyaljanak az energiaszállításról. A bizottság javaslatához most közeleített a tanács véleménye. De mit gondolja na, a tanács mennyire lesz hajlandó elmenni? Tudjuk, hogy több átláthatóságra van szükség. De az egy másik dolog, hogy sikerül-e minden tárgyalási folyamatba bevonni az Európai Bizottságot. Ez egy nagyon konkrét ügy, de szerintem számomra legalábbis érdekes, vagy fontos lenne, hogy az Európai Unió mint egység szerepeljen ezekben a tárgyalásokban. Köszönöm szépen, most pedig Dan Nyika kolléga kap szót az SND frakció részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! román nyelven fogok felszólalni, hiszen ma délután van lehetőségünk a tolmácsok segítségét igénybe venni. Köszönöm szépen, biztos úr, az előadását. Köszönöm, hogy beszámolt a legfrissebb hírekről. Azt mondta, hogy az egységes energiaunióról szóló párbeszéd nagyon fontos itt Európában, és most már egy dokumentum is itt áll előttünk az asztalon. A fogyasztói árak, a vég felhasználói árak nagyon fontosak, és ezek azon függ, attól függenek, hogy jól működjön a piac. Hogyan fogjuk meggyőzni az a fogyasztókat és az energiahasználókat arról, hogy egy közös, egységes piac hasznos lesz. Egy egységes piac hatékonyabb, és ezért csökkenni fognak az árak. Ezzel az érvel tudjuk majd meggyőzni az állampolgárokat. Az interkonnektorok, az összekapcsolók támogatást kell, hogy kapjanak Európa szerte. És ezért üdvözlöm azt is, amit a déli ö, folyosóról mondott, illetve a Kaspi-tenger térségéből érkező gázvezetékre. Hogyan tudjuk ugyanis elérni az energiahatékonyságot? Így mindig az volt a probléma, hogy Oroszországból importáltuk a gázt kizárólag. Most ezt a problémát az új szállítók bevonásával Dél-Európában úgy tűnik, hogy sikerül megoldani. Hogyha ilyen interkonnektorokat sikerül nagyobb mennyiségben létrehozni, például Dél-Kelet-Európában, azzal javultani tudjuk a helyzetet. A múlt héten napfogyatkozás volt, és ez megmutatta, hogy mennyire ö, sérülékeny az energiarendszer Európában, hiszen akkor, amikor a napfogyatkozásra került sor, több ezer megavatnyi energiát elveszítettünk, és több perces áramszünetek következtek be. Igazából csoda volt, hogy Európa szerte nem került sor ennél lényegesen jelentősebb energiakimaradásra. Nagyon fontos, hogy határokon átnyúló módon tudjuk garantálni az energiaellátást. Ez a példa is ezt mutatta. Igen, itt lesz Kanyete biztos úr holnap, hasonló témában fogjuk meghallgatni őt is, de az interkonnektorok nagyon fontosak. Osztoznak a felelősségen az interkonnektorokkal kapcsolatban, Kanyata biztos úrral, vagy az egyikük portfóliához tartozik ez a kérdés, és ami a klímaváltozás elleni küzdelmet jelenti, hogyan fogják önök megosztani egymás között a felelősséget, ami erre vonatkozik? Mi nem vagyunk biztosak, hogyha problémáink merülnek fel, akkor kivel vegyük fel a kapcsolatot? Úgyhogy szeretném megkérdezni, szeretném megkérni, hogy egy kicsit világítsa meg jobban, pontosabban, hogy miről is ki ö, miért lesz felelős cél részéről. Komisszázsú, jednoznacsalnék zászatnak... Köszönöm szépen. Egyértelműen ezt az Európai Energiaunió stratégiát támogatnom kell, hiszen ez jobb energiabiztonságot nyújt az egész közösség számára. A szolidaritás és a közös bizalom is nagyon fontos részét fogja tudni képezni. Ez mai, a mai napon is egyértelmű. Szeretném felkérni önt arra, biztos úr, hogy kicsit kibontsa azt pontosan, mit is ért a fogalom mögött. Egyrészt a dokumentum szerzőjeként, a különböző felek közötti megbízalomról is szól, ami azonban az energiauniót érinti, a dekarbonizáció szó is felmerül, vagyis a széndiokszid kibocsátás visszaszorítása. Mi legyen a szénnel, mint energiahordozóval? Hogyha megpróbálunk újabb, tisztább, modernebb, alacsonyabb kibocsátású energiaformákat találni, akkor fel kell mérnünk azt is, hogy pontosan milyen szerepet játszik még életünkben a szénenergia. Ez nem csupán a saját országom, Lengyelország stratégiai kérdéseit érinti, hanem az energiabiztonságot teljes egészében hogyha még inkább függővé válunk más energiahordozóktól, akkor nem vagyok benne biztos, hogy az a végén előnyös lesz számunkra. Gondolte ön, biztos úr, az olyan országokra, mint például Lengyelország, való hatásokra? Ugyanis, hogyha megte- megnézzük a tanács véleményét, akkor azt láthatjuk az Energia Unióval kapcsolatban, hogy eh, nem veszik teljesen figyelembe az én energiahordozókat, és felmerül a kérdés, hogy hogyan eh, kezelik az energiaszállítókat. Hogyan tudnak beherendezkedni az egyes országok egy esetleges válságra, és hogyan tudják az energiát elraktározni. A kérdés, felmerül az a kérdés is, hogy hogyan tudunk jogi és finanszírozási kereteket létrehozni a nem konvencionális energiák, például a palagáz részére. További kérdés az, hogy a radikális diversifikációnál, amelyet magunk elé kitűztünk, az ilyen jellegű energiaunió nem csak a gyors növekedéshez ad lehetőséget, de egy kicsit úgy is tűnik, hogy hosszú távon jóval nagyobb lesz a függés az importált energiától. Ezért az a kérdésem, biztos úr, hogy mi történik itt a szolidaritás és a kölcsönös bizalom alapelvével amelyről többféle nézetet fogunk még ma hallani. Én úgy tudnám összefoglalni a tanács itt a különböző energiahordozókra és a gazdaság dekarbonizációjára vonatkozóan, ezekről a témákról beszélt legfontosabban. Lehet, hogyha a dokumentumot módosítanánk, nem csupán energia, hanem energia és klímaunióról beszélnénk, az is egy lehetőség volna hiszen alapvetően klímapolitika az, amelyet itt mindannyian megpróbálunk megcírozni, köztük Németország, Németország is. A szolidaritás kérdése is egyes esetekben a különböző országok érdekeit szolgálja. Tovább is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Elsőként én magam is szeretnénk Sefkovics alelnök úrnak gratulálni a komoly munkájáért, és ahhoz, hogy kihasználta a lehetőséget, hogy megbeszélje bizottságunkkal és az Európai Parlamenttel ezt a témát, amely azt mutatja, hogy komoly szándéka van arra, hogy valódi munkát végezzen ezen a nagyon fontos témakörön. Két kiemelt területről szeretnék beszélni, amely csoportunk számára fontos, az irányítás és a finanszírozás kérdéséről. Miután meghallgattam az ország specifikus jelentésekkel kapcsolatos gondolatait, és azzal kapcsolatban, hogy évente hoznánk ki az Energia Unió helyzetéről jelentéseket, számomra ezek kiváló lehetőségnek tűnnek, hogy jól meg tudjuk egymással beszélni a legfőbb nehézségeket. Mindannyian tudjuk, hogy az energia mix nemzeti kompetenciába tartozik az alapszerződések alapján, és emellett természetesen teljes és nyitott, egységes belső piacra van szükségünk, annak érdekében, hogy az energiabiztonságot meg tudjuk erősíteni, és hogy a megújuló forrásokat is be tudjuk vonni az energiapolitikánban. Még ennek ellenére is, hogy vannak problémák, folyamatosan fejlődnek az interkonnektorok, és örülök, hogy a jó irányba mutatnak a tanács következtetése is az interkonnektorok és a 10%-os növekedés elő elővezetése. Tehát ezek kiváló irányok. Ugyanakkor szeretném hallani az alelnök úrtól ezen alapvető dilemmának a gondolatait, hogy mi is lehet ezen belül a nemzeti szuverenitás, és mit tehetünk annak érdekében, hogy az energiauniót megerősítsük. Emellett szeretném, hogyha egy kicsit részletesebbet, a, hogy mit gondol a következtetésben arról a részről, amelyek a jelenlegi jogszabályok végrehajtását és erősítését célozzák. Hogyan lehet ezt értelmezni az ország specifikus jelentésekben? Kérem, ezt fejtse ki. Végül egy kérdés még a finanszírozásról, melyet korábban már említettem. Hogyha közös érdeket szolgáló projektekről van szó, felmerülnek a kérdések, hogy hány olyan projekt van, amely olyan stádiumban áll, mely még mert, mely már közel van a végrehajtatósághoz. Hogyan tudjuk azt biztosítani, hogy ezek a legfontosabb projektek megkapják azt a finanszírozást, melyre szükségük van, annak érdekében, hogy végleg beindulhassanak. Emellett mit gondol, hogyan tudjuk javítani az energiahatékonysági projekteket ebben a kontextusban? Nagyon örülnék, nagyon érdekel az ön véleménye. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, kolléga úr. A következő fel, szólal pedig Tormes úr a zöldek részéről. Köszönöm a szót, elnök úr! Köszönöm szépen Sefkovics alelnök úrnak is az előadást. Ön és a csapata valóban rengeteget dolgozott ezen a dokumentumon. Nem fogadunk el mindent tökéletesen, de nagyon jó az irány, nagyon jó az EU 2020-as stratégiára való építés, és nagyon fontos célok, célokat mutat be, végre felismeri, hogy az, Euró, hogy az Oroszországgal való válság valóban égető válság, és ezzel kapcsolatban is felszólal, és először ad valódi szerepet az európai városoknak, ami szerintem létfontosságú, hiszen szükségünk van rájuk, és emellett fontosságot tulajdonít a makroregionális piacoknak is, amely szerintem az egyetlen út arra, hogy bizalmat építsünk, és ezzel leküzdjük a nemzeti mix és a közös egységes piac közötti ellentéteket, amelyek tulajdonképpen ellent mondhatnak egymásnak. Három kérdésem lenne. Mi lenne a jó lépés a gázszolgáltatók átláthatósága érdekében? Felmerül a kérdés, hogy mit tehetünk egy olyan ország, mint például Magyarország. Hogyha van egy ország, amely bizonyos okok miatt teljes egészében ellentmond annak a szolidaritásnak, melyet a többiek követnek. Mi az ön gondolatai ezzel kapcsolatban? Mindazzal a transzparenciával, melyel megpróbálunk élni, mégis lépnünk kell, hogyha valaki ellene megy az Európai Unió, illetve az Energia Unió érdekeinek. A második kérdésem. Az elektromosság szabad áramlása. Nagyon jó gondolat. Ám, hogyha ezt egy teljesen eltorzult piacon tesszük lehetővé, ahol nem tudjuk követni az árakat és a költségeket, akkor nagyon furcsa döntésekhez vezethet a végén. A bizottság tanulmányt hozott ki az, or, az szektor nemzeti támogatásairól, és azt láthatjuk, hogy a fosszilis üzemanyagok kapják a legtöbbet, a második a nukleáris, a harmadik pedig a megújuló energiaforrások. Tegnap este illetve még a múlt héten a német kormány egy hivatalos tanulmányban azt mondta ki, hogy Németországnak nincs elegendő pénze arra, hogy leépítse a nukleáris erőműveit. Mit tehetünk tehát? Elfogadjuk azt, hogy az adófizetők több száz millió, ha csak nem milliárd eurót fizetnek, és mit tesz a bizottság ezzel kapcsolatban? Valószínűleg ez az egyik legnagyobb torzulás az egész energiapiacon. Már 2003-ban hallottuk, hogy a bizottság ezzel kapcsolatban lépéseket kíván tenni. Tehát hol tart ezzel kapcsolatban az önök munkája? Végül az intelligens finanszírozás, az intelligens épületek számára projektek kapcsolatban. Igen, de mégsem. Amint el tudtuk dönteni ezt, már nincsen elegendő pénz előttünk. Tehát a Smart Financing for Smart Building projekt pontosan arra irányul, amit mi szeretnénk, tehát egy elkülönített finanszírozás az energiahatékonyság részére, amely több mint 50 milliárd euró befektetést tud elindítani, hiszen tudjuk, hogy óriási a rés a finanszírozásban, amelyet be kell tömnünk. Végül pedig legutolsóra, legutolsóként a napfogyatkozással kapcsolatban egy-két szó. Én éppen Berlinben tartózkodtam azon a pénteken. Több százezer embert láttam az utcákon kint állni. És persze a német sajtó nagyon sokat gondolkodott az energiakimaradásokról és a megálló liftekről. Én azonban az, a német államtitkárral belbiztonsági államtitkára voltam éppen akkor, aki azt mondta nekem, hogy életemben másodszorra vezettek meg engem, ugyanis ő volt éppen beosztva, amikor legutóbb, 1999-ben a nagy internetes válságra vártak, amiből végül nem lett semmilyen óriási válság. És arra emlékeztem, hogy milyen rengeteg sztori jött akkoriban ki arról is, hogy nem lesz képes az energiahálózat megbírkózni ezekkel a nehézségekkel, és pont ugyanezt láttuk most is a napfogyatkozással kapcsolatban. Ezért úgy látom, hogy ami pénteken történt, éppen az ellenkezőjét mutja meg, a rendszereink készen állnak mindenre. Köszönjük szépen! Naiklos és a GUE felszólalójája. Következő szó. Köszönöm szépen. Én magam is szeretnék sok sikert kívánni az alelnöknek a munkájához és a csapatának a munkájához. Mi magunknak vannak ugyan komoly elképzelési ellentéteink a dokumentummal kapcsolatban, mégis szeretnénk hozzá sok sikert kívánni. Úgy gondoljuk, hogy ebben a pillanatban nem szeretnék olyan témákra újra visszatérni, mint amiket már előtt, előttem említettek, és amelyekkel nem feltétlenül értek egyest. Például a bizottságok, bizottság bevonását a harmadik államokkal, külső államokkal való tárgyalásokba. Láttuk, hogy ezzel kapcsolatban még nincsenek konkrét lépések arra vonatkozóan, hogy országokat kiemeljük az izolációjukba. Itt tehát még hiányosságok vannak. Én magam azonban két kérdésre szeretnék kitérni, amelyeket a tanács is említett következtetésében. Elsőként annak szükségessége, hogy biztosítsuk a szuverén jogokat minden tagállam számára, azon belül, hogy hogyan használják ki kutatják, és kutatják az erő, a természetes erőforrásokat. Említhetjük például Ciprust, amely ilyen energiaforrásokra kíván újból kitérni. Hallottuk, hogy Törökország illegális lépéseket tesz az energiaellátás területén. <clears throat> Azután pedig mégiscsak pozitív hírt kap Törökország az unió részéről. Nem gondolunk a biztosítékokra. Láthattunk már olyan tagállamokat is, amelyeket folyamatosan meggátolnak abban, hogy saját jogaikat megfelelően kihasználhassák. További pontokra is kitérnek még a tanácsi következtetések, például a saját belső energiaforrások kihasználásával kapcsolatban erre vonatkozóan is elhag, elhangzottak más szavak előttem. Én magam úgy gondolom, hogy ezzel a következtetés, ezekre a következtetésekkel az Európai Energia Unió szerepe sem megfelelően fejeződik ki. Például Ciprus tekintetében sem. Ciprusban olyan energiaforrások is vannak, melyeket ki lehetne használni annak érdekében, hogy az egész energiaunió ellátását javíthassuk. Láthattuk ebben a tekintetben, hogy ezen a tér, ebben a térségben, például már Izraelben is kitermelnek földgázt, és pár nappal ezelőtt Norpol egy amerikai vállalat jelentette ki, hogy a Ciprushoz közeli gazdasági térségben jogai vannak az ilyen jellegű kitermelésre. Ezeket az erőforrásokat tehát ugyanígy ki lehetne használni. A kutatások valóban már folynak, és fejlesztésekre is sor kerülhetne Ciprusban, és annak szélesebb területén is. Azt szeretném kérdezni a bizottságtól, hogy hogyan látják ők az energiabiztonság ezen kérdését, az olyan erőforrások kihasználását, melyekkel már rendelkezünk. Köszönöm. Köszönöm szépen, Dário Tamburano kapszol. Köszönöm szépen, biztos úr, az előadását. Az, hogy jobban össze legyenek kapcsolva, integráltabb legyen a tagállamok közötti energiapiac, ezzel egyetértünk. A jobb integráció a tagállami energiahálózatok között meg kell, hogy valósuljon. Ezt már a 80-as években is mondtuk. De hát jobb később, mint soha reagálni. Úgy tűnik, hogy olyan energiapolitikánk van, ami csak a nagy multinacionális cégek érdekeit, a monopóliumok érdekeit szolgálja és nem látjuk a fényt az alagút végén, a kis országokban, a kis falvakban. A házak nem tudnak egymásnak energiát átadni. Most Olaszországról beszélek. A makró szintű energiaunióról beszélünk, de szerintem ezt alapabb szinten kéne elkezdeni. Az a mikroszintű energiahálózatokon belül is, az országainkon belül meg kéne, hogy tudjuk osztani egymás között az energiát. Köszönöm szépen, kolléga. Kana asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm az alelnöknek is a hozzászólásait és a bemutatását, hogy megmutatta a mai témát. Szeretnénk megköszönni az elmúlt hetekben való komoly munkáját az Energia Unió és annak stratégiája területén és hogy ezt a parlament el is vitte. Én egy konkrét, speciális részre szeretnék koncentrálni, melyről hallottunk már az Energiaunión belül. Egy olyan magterület, amely kifejezetten fontos, a kutatás, innováció és a versenyképesség. Ön maga is kitért arra, hogy főként a dekarbonizációs unióra való áttérés lesz az egyik legfontosabb az innováció segítésére. A kérdés az, hogy a versenyképesség versenyképesség növelésére is vonatkozik-e az európai vállalkozások részéről, illetve hogy az olyan innovációkra kell koncentrálnunk, amelyeknek kifejezetten nagy lehetőségei vannak a jövőnek. Ugyanis e, az energia szempontjából kifejezetten fontos ez is, és egész Európa ellátási láncára kiterjedhet az ilyen megközelítés arról is hallottunk, hogy itt kifejezetten, meg kell, kifejezetten figyelembe kell venni a zöld növekedés elképzelését és az új kulcs technológiák fejlesztését. Azt is hallhattuk öntől, hogy ez egy több disziplinát átfogó kutatási megközelítésre kell, hogy alapuljon a bizottság szempontjából. A kérdés az, hogy van-e ezzel kapcsolatban valamilyen időkeret, vannak-e sarokpontok, melyek alapján ez vizsgálható, illetve hogy hogyan lehet ezt a kezdeményezést finanszírozni. El tudom képzelni, hogy például az RC eszközeit is eh, fel tudjuk ezzel kapcsolatban használni, de hogy milyen sarokpontokra tudna ez a fajta finanszírozás jogot. Madame. Köszönöm szépen, asszonyom. Most pedig alelnök urat szeretném megkérni, hogy reagáljon az első körben feltett kérdésekre és megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a hozzászólásokat és a kérdéseket. Kanis úrral hadd kezdjem. Nagyra értékelem azt, hogy ön az európai tanácsi következtetéseket nagy politikai lépésként értékeli. Néhány évvel ezelőtt a megnövekedett átláthatóság, az IGA-k és a magán gázszerződések esetében szóba sem kerülhetett volna. De ugyanakkor az elmúlt néhány év realitása nyomán azt láttuk itt az Európai Parlamentben is, és a tagállamokon belül folytatott vitákban is, hogy egyre fontosabbá válik az átláthatóság. Látjuk, hogy mennyire fontos lehet ez, és politikai szempontból is mennyire erős eszköz ez a kezünkben. Mit szerettünk volna elérni? Az átláthatóságon keresztül szeretnénk egyenlő játékszabályokat biztosítani. Az európaiak ugyanolyan minőségű és mennyiségű információt kapjanak, mint az asztal, a asztal, másik oldalán ülők azok, akik domináns helyzetben lévő szállítók. Különösen gondolok itt egyre. Az egyes tagállamokra, egyes cégekre vonatkozóan most nem akarok részleteket mondani, de látjuk azt, hogy vannak nagyon nehéz helyzetben lévő országok, hiszen vannak olyan országok, amelyek sokkal többet fizetnek a gázért, mint mások, azért, mert olyan elszigetelt helyzetben vannak. Úgyhogy szerintem az átláthatóság nagyon jó európai válasz erre a nem túl kiegyensúlyozott helyzetre, ami Európában az elmúlt évtizedeket jellemezte hogyan szeretnénk ezt elérni, és mit gondolok, hogy mi a tolerancia szint, amit el kell, hogy érjünk? Hát természetesen két javaslaton keresztül szeretnénk dolgozni ezen. Az egyik a kormányközi megállapodás döntései. Ezeknek a révén az ex post ellenőrzéseket ex ante ellenőrzésekre szeretnénk lecserélni a kormányközi megállapodások esetében. Az energiaminiszterek és állam és kormányfők érvei között szerepelt a következő is. Például akkor, amikor a déli áramlatról tárgyaltak, akkor tárgyaltak róla, ratifikálták, hagyták, és utána kiderült, hogy nem kompatibilis az európai jogszabályokkal az, amit ők elfogadtak. És ez egy sor gazdasági és politikai problémához vezetett, ebben ezért kell ezeket a múltbeli hibákat a jövőben elköve, elkerülni. És megbizonyosodni arról, hogy a jogi szakértőink ott legyenek a kormányok tárgyalói mellett. Közös megállapodási záradékokat kell kidolgozni, amelyek biztosítják azt, hogy a megállapodások az Európai Uniós jogszabályoknak megfelelnek. Ez a gazdasági szereplőknek, az Európai Uniónak és a tagállamoknak egyaránt jó lesz. Hiszen a szállítóknak is az a fontos, hogy a szabályozás szempontjából stabil környezetben tudjanak dolgozni. A szerződések esetében itt is szeretnénk megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk újra a gáz ellátás biztonságáról szóló irányelvet, a stressztesztet, amit tavaly elvégeztünk Európában, hogyan tudjuk megismételni, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy a rendszerünk sokkal ellenállóbb legyen. Illetve a tagállamoknak és a vállalkozásoknak hogyan tudunk biztosítani egy olyan módot, aminek a révén bizalmasan tudunk együttműködni, a kereskedelmi szempontból érzékeny információk és az üzleti titkok tiszteletben tartásával. Ugyanakkor mivel mi már a biztos, bizottságban tudjuk, hogy hogyan kell bizalmas adatokkal dolgozni, ez nem jelenthet problémát. Azonban a benchmark információk azok más cégek, más országok számára is hasznosak lehetnek. Hát azt mondjátok, hogy e, ennyire akarjátok nekünk eladni a gáz, de hát mi tudjuk azt, hogy Európán belül a benchmark az valahol teljesen máshol van. Tehát ez a tárgyalások szempontjából sokkal erősebb, határozottabb helyzetet biztosítana nekünk Európában, hogyha az információ tekintetében ez az egyenlőség, ez az egyenlő játékszabályoknak a megvalósulása végre megtörténne. Szeretnénk meggyőzni a tagállamokat és az üzleti vállalkozásokat is, akik az energiahálózatokat működtetik, valamint az energiaminisztereket, illetve az Európai Tanácsban lévő állami és kormányfőket, hogy ez nagyon hasznos lenne. Az egyik kolléga is említette, hogy ha az energiaunió megvalósul, az nagyon komoly sikerekhez vezet, hogyha az, a belső energiapiac megnyílik és valóban megvalósul, akkor versenyképes árak alakulhatnak ki, az árak le, lesznek nyomva a verseny által, de ehhez nagyon fontos az, hogy megfelelő infrastruktúráink legyenek, hiszen még most is vannak energia szempontból elszigetelt területek Európában. És ezért is örülök azon országok, dél-kelet-európai országok pozitív reakcióinak, akik azt mondták, hogy azokra az ö, lépésekre kell összpontosítani, amik a mi ellenőrzésünk alá tartoznak. Nem mindig az óriási, nagy, átfogó projektekre kell összpontosítani. Azt mondják, hogy jól, majd jön egy óriási gázvezeték, és az minden problémát megold. Ne erre összpontosítsuk, hanem az interkonnektorokra, a rendszer összekötő kapacitásokra, mert ezek fogják az integrációt és az összekapcsolódást a végső soron megvalósítani. Ezek fogják lehetővé tenni azt, hogy ezeknek az országoknak van választási lehetősége, más forrásból is hozzáférnek energiához, és ennek nagyon örülök. Nagyon örülök annak is, hogy például amikor Petkova asszonyjal a bolgári energiaminiszterrel tárgyaltunk, láttuk, hogy az interkonnektorok kérdésében Bulgária milyen előrehaladást ért már is el. Egy kicsit megállt a folyamat az elmúlt hónapokra, de most már ismét látjuk azt, hogy újból aktívabb lépéseket tesznek ezügyben. Remélem, hogy ez a projekt elérhető lesz. 12 tagállam esetében 10% alatt van a cél, de 2020-ra az összes tagállam, kivéve Ciprus, a 10%-os célt el fogja érni. Ciprus esetében az Eurázsiai Interkonnektor előkészítése zajlik, ez 2023-ra valósulhatna meg, ami nagyon javítaná Ciprus helyzetét. Így Ciprus 100%-ban összekötetésbe kerülne Európával. Remélem, hogy ez a projekt megfelelő támogatást fog élvezni, és úgy gondolom, hogyha megfelelő megvalósítása meg fog valósulni az összes PCI-nek, akkor a 2020-as célkitűzéseket százalékos arányban el fogjuk érni, és 2030-ra magasabb célokat tűzhetünk magunk elé. A klímaváltozásról szóló tárgyalások kapcsán elmondanám, hogy Kányete biztos úr a fő tárgyalónk, ő képviseli az Európai Bizottságot nemzetközi szinten, a csoportunk azonban a biztosok kollégiuma nagyon szorosan együttműködik. Természetesen a többünket érintő ügyeket mindig megtárgyaljuk. Darius Kányete úrral, Mogherini asszonynal, Kán biztos úrral is fognak találkozni ő, mi mindannyian együttműködünk annak érdekében, hogy diplomáciai nyomást gyakoroljunk azokra az országokra, amelyeket meg kell győznünk arról, hogy erőfeszítéseinkhez csatlakozzanak, hiszen a COP21 egy konszenzuson alapuló döntés lesz, ezért mindenkit meg kell győznünk arról, hogy támogasson minket ahhoz, hogy globális szinten kötelező érvényű, ambíciózus megállapodást tudjunk elérni. Ankelvics úr az energiabiztonságra vonatkozó kérdést tett fel, illetve a gáz közös és a szén közös felvásárlását említette. A gáz közös vásárlása szerintem itt az önök bizottságában is sokat tárgyaltak már erről. Vannak olyan nyugat-európai országok és cégek, amelyek azt gondolják, hogy a gázpiac az most már a cseppfolyósított gázpiaca igazából, és nincs több eszközre szükség, hogy javítsuk ezt a helyzetet. De persze Kelet-Európában más a helyzet. A tapasztalatok nagyon komplexek és negatívak, ezért ezeknek az országoknak támogatásra van szükségük. A bizottság megrendelt egy tanulmányt, amit nagyon hamar nyitván, nyilvánosságra is fogunk hozni. Ez felméri azt, hogy ilyen eszközöket hogyan lehetne úgy megépíteni, hogy azok tiszteletben tartsák a WTO kötelezettségeinket, a versenyképesség, a versenyszabályokat, de hogyan tudnánk ugyanakkor egy új eszközt adni Európa kezébe, hogy jobban tárgyalhassunk, és hogy meg tudjuk oldani a problémáinkat egy esetleges válság esetén. Több képviselő felvetette a nemzeti szuverenitás kérdését a, az energiamixer és a klíma célokkal kapcsolatban közös kompetenciába tartoznak ezek a területek. Persze igaz, hogy a nemzeti szuverén döntések megszületnek az energiamixel kapcsolatban, de ugyanakkor a közösen tető alá hozott keretnek mindenki meg kell, hogy feleljen. Ehhez erre azért is van szükség, hogy a közös céljainkat elérjük, különösen például a klíma területén. A lengyel ö, agályokat mindig figyelembe vettük, a különböző kiindulási pontokra vonatkozó agályokat mindig figyelembe vettük, az októberi döntés az egyhangú volt, Lengyelország is támogatta, úgyhogy szerintem ezeket a lépéseket majd közösen kell megtenni. Most kicsit gyorsít csak, igaz, elnök úr? Jó, jó. Akkor most tényleg csak felsorolásszerűen. Petersen úr a PCI-kről és a jobb kormányzásról beszélt. Hogyan tudjuk ezeket finanszírozni? Ott van a, az Európai Hálózat finanszírozási eszköz, a Jean-Claude Juncker stratégiai alapja, Ezért arról van, ahhoz van szükség, arra van szükségünk, hogy most az irányítást javítsuk, hogy a különböző, három különböző finanszírozási forrás egy irányba húzon, egy célt próbáljon elérni. Az energiahatékonyság az egyik fontos prioritás, ahogy arra egyébként rámutat a dokumentum is. Az EFCI és a megerősített kormányzás révén remélhetőleg el fogjuk tudni érni azt, hogy e területen is óriási előrelépést tudjunk tapasztalni. Turmes úrnak köszönöm a kedves szavakat és a örőre vonatkozó ötleteket is. Szerintem az ön ajánlásaival kapcsolatban nagyon fontos lenne az, hogy gondoljuk végig azt, hogy az új villamosenergia piacot mennyire jól tudjuk kialakítani, hogy hogyan tudjuk a lehető legjobbra tervezni. Mert hogyha jó munkát végzünk, az azt jelenti, hogy jó új villamosenergia szerkezet fog létrejönni, ez a határokon, való a összekapcsolódó villamosenergia áramlás és a finanszírozás kérdését is megoldaná. Tamburán úr és egy másik képviselő is az energiaszegénység kérdésére tért ki. Szorosan együtt fogok működni Tyson asszonyjal és a tagállamokkal a megfelelő eszközök kialakítása érdekében, hogy a szociálpolitikai területen is tudjuk támogatni a magas energiaárak által leginkább sújtott embereket akik nem tudják a számláikat kifizetni. Tájékoztatnám önöket arról, hogy az Európai Tanács eléggé határozottan fogalmaz a szuverenitással és a szuverén jogokkal kapcsolatban. Kapel asszony megjegyzését illetően a kutatás és a fejlesztés, az innováció és a zöld politikák finanszírozása, nagyon határozottan fogjuk támogatni ezeket, hogy a zöld politikák az európai költségvetés fő sodorvonalba kerüljenek, hogy minden projekt esetében a zöld szempontok érvényre jussanak. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm, alelnök úr! Én most azt javasolnám, hogy a hozzászólók listáját itt zárjuk le. Nem is látok talán további eh, kérdezőket, de még így is csak másfél perc jut egy-egy eh, képviselőnek. Van Brent asszony következik. Thank you, Chair. Um, well... Köszönöm. Ahogy alelnök úr is tudja, az Energiauniót mi, a mi frakciónk támogatja. Nem minden intézkedés fontos a menetrenden belül. Inkább a holisztikus megközelítés az, ami számunkra fontos, ezért is örülök annak, hogy a tanács beleegyezett, noha tudom, hogy ehhez kellett diplomáciai szálakat megmozgatni, de az, ez rendben van, ez, ez jó dolog, már egy kicsit változott a gondolkodás. Az Energiaunió ott van, holisztikus megközelítéssel, és klíma és energia témában az összes nagy kihívást lefedi. Persze lehet hosszas párbeszédet vagy beszélgetést folytatni az energiamixről, szerintem inkább azokra a dolgokra kéne koncentrálni, amiben meg tudunk állapodni, e, egyetértünk. És ez egyik ilyen téma az energiahatékonyság. Emellett az intelligens városok témája, a helyi kis projektek súlya, fontossága az, amiben meg tudunk állapodni. És itt nem csak az energiáról van szó, hanem a, a digitális infrastruktúra és az energetikai infrastruktúra összeköttetéséről. És itt el is érkezem a kérdéshez. Az FC programhoz is kapcsolódik. Azt gondolom, hogy ezt a gondolkodást kell érvényesítenünk, amikor a beruházásokról beszélünk, mert amikor európai beruházásokról beszélünk, akkor általában nagy projektekben gondolkodunk, új repülőterek, új nagy utak, és szerintem az energiaunióhoz is kellenek persze nagy projektek, de ami az energiahatékonyságot, az intelligens városokat illeti, ott, ott inkább kisebb projektek játszanak szerepet. A kérdésem az az, hogy ezt hogyan akarja elérni. Werner asszony következik. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Köszönöm a szót, elnök úr, alelnök úr. Én is gratulálni szeretnék önöknek a keret stratégia kiváló dokumentumához, és azhoz a tempóhoz, amelyel ezt képesek voltak véghez vinni, és reméljük, hogy a jogalkotási javaslatok is ugyanilyen gyorsak lesznek. Két konkrét kérdésem lesz, röviden mutatom be egy kicsit csodálkozom azzal kapcsolatban, hogy az úti terv az Energia Unióról belül a nukleáris területen azt láthatjuk, hogy a bizottság majd meg fogja jelentetni erre vonatkozóan a javaslatait. Az Euro, Euratom már rendszeresen bemutat programokat az atomenergia adott helyzetére vonatkozóan. Ezzel kapcsolatban ezért nem találom szerencsésnek a prioritások szempontjából, hogy a bizottság befektetési programot a befektetési programját a nukleáris területen az Energiaunió fontos részének nyilvánítja. Ugyanis ezzel kapcsolatban inkább egy fenntarthatóbb és környezetbarátabb stratégiát szeretnénk bevezetni az Unióban. Ezért kérem, hogy fejtse ki, hogy miért érzi ezt prioritásnak. A másik kérdésem, egy korábbi kolléga hozzászólára vonatkoz, vonatkozik, az európai jövőbeli hálózat kialakításával kapcsolatban, amelye, amelyre vonatkozóan idén kapjuk meg az első javaslati terveket, és a jövő évben dolgozunk ki ezeket részletesebben. Tud erről részletesebben mondani valamit, és ezen belül a belső piac erősítéséről? Most pedig Gerek eh, képviselő úr kap szót. Köszönöm. Az energiahatékonyság. Az Energia Unió egyik fontos összetevője, ugyanakkor itt most nem állnak rendelkezésre még az eszközök, sem a tagállamok részére, sem az EU e részére. Politikai célkitűzések vannak, a jelenlegi irányelv, és itt most ellentmondok Turmes úrnak, nem bizonyította a hasznosságát, csak a végső hatékonyság az, amivel elérhetjük a széndiokszid kibocsátás csökkentését, csökkenését. A tagállamokban eltérő helyzeteket figyelhetünk meg. A jelenlegi javaslatok nem ösztönzik az innovációt energiahatékonyság területén, és nem ösztönzik a megújuló forrás, erőforrásokat sem. Ezzel, illetve az eszközök hiányával mit kíván kezdeni. Köszönöm. Köszönöm, alelnök úr. szeretnék gratulálni ahhoz, hogy az Energia Unió témáját elhozta ide az Európai Parlamentbe. Látom a lelkesedést és a, azt, hogy fontosságot tulajdonít ennek. Fontos az is, hogy a tiszta energiát mozdítsuk elő, ez e, azzal is jár, hogy a pazarlást csökkenteni akarjuk jobb energiafelhasználást akarunk elérni. A prioritás, amit a megújuló erőforrásoknak adunk, az teljesen érthető, ugyanakkor ha mennyiben piaci szempontból vizsgáljuk ezt a kérdést, akkor a megújulóknak versenyképesnek kell lenniük. Ez fontos az energiaunió elérése szempontjából, és olyan eszközre van szükség, amely megerősíti a kutatás és fejlesztést azért, hogy versenyképes lehessen a megújuló energia, mert ha át akarunk alá állni, akkor azt versenyképes áron kell megtenni. Nincs értelme megújuló energiát hozni a piacra olyan körülmények között, hogy az nem nem versenyképes. Nem szabad a piaci versenyt aláásni. Ha megnézzük a palagázt Amerikában vagy máshol, ugye én az Eurólaton belül a palagász témában egy állásfoglásnak voltam a szerzője, és úgy látom, hogy a világon sok helyen a palagázt előnybe részesítik, és noha a palagáz az Európai Unióban nem prioritásos kérdés, mindenképpen olyan dolog, amit figyelembe kell vennünk, és például akkor is, amikor a jövőbeni kereskedelmi megállapodásokat elkészítjük. Piper úr a következő. Köszönöm szépen. Az első kérdésem az elnök úr irányába irányul. Sokat beszéltünk arról, hogy a piacnak mekkora erő, energiahatékonyságra van szükség. A legutóbbi ilyen jellegű irányelv annyit mondott ki, hogy hatékonyságra van szükségünk, takarékosságra van szükségünk, vagyis minden tagállamnak 1%-ot kell megsporolnia évente. A kérdésem, hogyan fogják ezt az energiahatékonysági irányelvet tovább írni, mik a jövőre vonatkozó tervek? Megint olyan egyszerűen fogják ezt előírni, hogy egy konkrét kötelezettséget írnak elő, vagy ennél rugalmasabb lesz a megoldás? A második kérdésem a kapacitás piacok területe. Minden tagállam maga dönthet ezeknek a biztosításáról. Hogyan kívánják azt elérni, hogy ezek a különböző irányultságok Franciaországban, Németországban, más helyeken egy európai keretbe legyenek integrálva. Köszönöm. Šanovský úr Děkuji, pane předsedo, za slovo a chtěl bych velmi poděkovat panu místu. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani Sepcsovics úrnak, hogy ilyen gyakran jön el közénk, és ennyire figyel, és ennyire részletesen van itt az üléseinken. Ez megmutatja, hogy milyen komoly prioritása van az energiapolitikának a biztonság és Európa jövője szempontjából. Nagyon hálás vagyok, hogy újból itt a köreinkben üdvözölhetem, és egyetértek azzal, hogy ez egy nagyon fontos téma. Emellett egyetértek azzal az erőfeszítéssel is, hogy létre lehessen hozni egy egységes piacot. Mond, azt, kell, azt kellett volna mondanom, hogy erősíteni, de valójában még nem létezik ez a piac, ezért előbb létre kell hoznunk. És ennek az egyik legfontosabb része, amelyet nagyra értékelek, az interkonnektivitás támogatása. Ez egy kifejezetten kockázatos aspektus, melyre nagyon kell figyelnünk. Ugyanakkor van itt egy dolog, amely szembe ellenkező irányba megy ezzel az erőfeszítéssel, mégpedig az a kérdés, hogy hogyan kezeljük az állami támogatások, a fel, megújuló energiák állami támogatásait, amelyet általában hosszú távra nyújtanak, amelyet hosszú távra szánnak. Hogyan kívánják ezt kezelni? hiszen a végén az is előfordulhat, hogy egy igen kockázatos veszély merül fel, annak tekintetében, hogy retroaktívan módosítsuk ezeket a támogatásokat, amely komoly problémákhoz, hosszú vitákhoz, stb. vezethet, és ez a teljes koncepciónkat veszélybe vonhatja. Köszönjük. A válaszokat, válaszokhoz pedig megadom a szót az alelnöknek. Äh, da ich nur so eine kurze Redezeit habe, will Köszönöm a szót, elnök úr. Kevés äh, időm van, ezért most a gratulációkat megspórolok. Remélem a jövőben lesz még elegendő időm, hogy gratuláljak önnek. Két kritikus pontom lenne, és egy kérdésem. Az első kritikai pont. Én úgy gondolom, hogy az energia függetlenség kérdésében jóval erősebben kellene azt kimondanunk, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiák kell, hogy ennek a magját adják. Második szempontból pedig azt kívánom kritizálni, hogy a tanácsi következtetésekben az egyhangúság elapelvével kapcsolatban kimondták, hogy az Európai Tanács későbbiekben újból iránymutatást ad, stb. Én ezt visszalépésnek érzem, főleg azon a területen, hogyha közös energiauniót kívánunk, akkor nem fogadhatunk el egy olyan stratégiát, ahol a leglassabb diktálja a tempót. Majd végül a kérdés. A gázszerződések transzparenciájával kapcsolatban, erről már ő is beszélt. Ezzel kapcsolatban szeretném, hogyha kibontaná a gondolatait, pontosan milyen szerződéseket kívánnak áttekintetővé tenni. Az országok közötti szerződéseket, vagy az országok és magáncégek közöttieket, vagy minden jellegű szerződést. Köszönöm. Köszönöm, Kompolanasi asszonynak adom meg még a szót. Köszönöm. Sokan beszéltek a megújuló energiákról, és ezzel kapcsolatban a tanácsi adatokat követ, a bizottsági adatokat követtem figyelemmel. Ezen belül Svédország, Észország és Bulgáriáról olvastam, hogy ők már beteljesítették a céljukat. Én magam Finnországból származom, ahol most jelenleg 43%-nál, 34%-nál tartunk a 38%-ból, és csak Svédország és Lettország vezet előttünk. Tehát öt olyan ország van, akik nagyon erősen rá vannak utalva az ilyen szállítókra. Ezért szeretném megkérni a bizottságot, hogyha a hogy kicsit fejtse ki részletesebben a koherens jogalkotást az energiaszektorra vonatkozóan. Köszönjük szépen, újból megadom a szót az alelnök úrnak. Köszönöm, és megteszek mindent, hogy röviden tudjak válaszolni. Elsőként szeretném megköszöni Fambrand asszonynak az ő támogatását, és azt a kifejezést, amelyet tulajdonképpen öntől, tőle kölcsönöztem, ugyanis nagyon szépen hangzott az ő hozzáadott értéke. Ezzel tudtam körülbelül elmagyarázni, hogy milyen alapvető változást szeretnénk elérni az Európai Unió energiapolitikájában. És természetesen biztosítani szeretnénk, hogy az összes ilyen új lépés és az összes eszköz teljes egészében ki legyen használva. Az energiahatókonysággal kapcsolatban az intelligens városoknak valóban kulcsfontosságú szerep jut a jövőben, ezzel kapcsolatban is dolgozunk, és egyetértek azzal, hogy meg kell találnunk azt a módot, hogy hogyan érjük el a kisebb közösségeket, a kisebb önkormányzatokat. Velük kapcsolatban is sokat szeretnénk elérni az energiahatékonyság területén, ugyanakkor a jogi komplexitás, a finanszírozási nehézségek miatt ez nem egyszerű. Sokszor egy egyszerűen nincsen meg az administratív támogatás az ilyen átfogó projektek számára. Ezért azt próbáljuk tenni, hogy az EIT-vel, az EPRD-vel is beszélünk annak kapcsán, hogy hogyan lehet az ilyen apró projekteket agregálni, és hogyan tudunk ezekre egy egyszerű eszközt nyújtani, amelyel lehetőséget adunk az ilyen projekteknek. Ugyanis amikor az intézményi befektetőkkel beszéltünk, valóban szeretnének beruházni, nagyon szeretnének ebbe az irányba haladni, ugyanakkor látniuk kell azt, hogy hogyan tudjuk mi a jogszabályainkat úgy alakítani, hogy nem kell több száz apró befektetővel foglalkozni, hanem egy olyan eszközön keresztül tehették ezt, tehessék ezt meg, amelyen belül sokkal egyszerűbben lehetnek részei a kisebb önkormányzatok, a kisebb városok, a kisebb falvak. Ez is egy fontos fókusz tehát. A jó dolog ezzel kapcsolatban az, hogy már megkezdtük a bankszektorral is a megbeszéléseket. Verner asszony kérdésével kapcsolatban. Persze, amikor a nukleáris energiáról beszélünk, ebben a pillanatban 16 olyan tagállamunk van, amely nukleáris erőművekből is termeli az energiát. 14 olyan tagállam van, amely továbbra is szeretné ezt folytatni, és tudjuk, hogy nagyon fontos a feladatunk ezen a téren is. Biztosítanunk kell, hogy a tagállamok ezen döntéseiket mindig a legmagasabb biztonsági szinten, környezetvédelmi szinten végezhessék, és ezért muszáj ezt a szektort a biztonság szempontjából, a védelem szempontjából és a környezetvédelmi normák szempontjából is vizsgálnunk. Úgy gondolom, hogy fontos felelőssége ez az Európai Uniónak és a bizottságnak is, ezért ez lenne a legfontosabb fókuszpontja a bizottság ilyen irányú figyelmének. Girei úr kérdésére visszatérve. Az ets e kapcsolatban, hogyha megkérdezzük a vállalkozásokat, akkor azt láthatjuk, hogy a legtöbben úgy érzik, hogy jogalkotási stabilitásra van leginkább szükségük. Tudniuk kell, hogy mi van a jövőben, mit hoz a jövő, milyen piaci mechanizmusok állnak fenn a karbonárak megállapítására. A jelenlegi forma nem működik így, ezért meg kell javítanunk, korrigálnunk kell, újból működőképessé kell tennünk, és ezt fogjuk javasolni, amikor az ETS rendszer reformjára javaslatot teszünk. Úgy gondolom, hogy a megfelelő karbonár igenis hozzájárul az innovációhoz, a kutatáshoz, új ötleteket hozhat, és ez lenne az a cél, amelyet el kívánunk érni, ezt kívánjuk a reformmal megvalósítani. Zoni újra kitérve ő kiemelte a kutatás és az innováció fontosságát, és ezzel teljes egészében egyetértek. Azt hiszem, az egyik olyan terület, amelybe többet kell befektetnünk, és több kutatásra van szükség, több innovációra, az, hogy hogyan tudjuk azt fejleszteni, amiben már nagyon erősek vagyunk, az intelligens hálózatokat. Ugyanis úgy gondolom, hogy ezek alkalmazásával előre tudjuk tervezni a fogyasztásunkat, több lehetőséget adunk a fogyasztónak, el, tudjuk, el tudják dönteni, hogy kitől milyen áron tudnak energiát beszerezni, jobban tudnak előre tervezni, és ezáltal biztosíthatjuk azt, hogy az energiát sokkal hasznosabban, sokkal hatékonyabban használják ki, mint ma valószínűleg nem lesz olyan palagáz, revolúció, mint az USA-ban, de még mindig lehet óriási forradalom a smart grid területén, ugyanis ez tiszta, új, vonzó a fiatal generációnak, ugyanis olyan energia, ami számukra kifejezetten előnyös. És ezért úgy érezzük, hogy hasonló előnyöket hozhat, mint Amerikában a palagáz, és ezért kell támogatnunk a kutatás és innováció területét. Piper úr azt kérdezte, hogy hogyan folytatjuk az energiahatékonyságot a jövőben. Nos, az úti tervünkben már egyértelműen megterveztük, hogy a jövőben felül fogjuk vizsgálni az energiahatékonysági irányelvet, az, energi, az épületek energia teljesítményének irányelvét, egy új stratégiát mutatunk be a hűtés-hűtésre vonatkozóan. Ezek már konkrét javaslatok, melyeket rövid időn belül önök is meg fognak vitatni, amely előtt természetesen még konzultációkra kerül szor, annak érdekében, hogy a múltból tudjunk tanulni, és a jövőben még hatékonyabbak lehessünk az energiahatékonysággal kapcsolatban, elérjük a céljainkat, és jobb eredményeket hozhassunk, mint a korábbiakban. Ami például a kapacitás piacokat érinti, amely szintén egy kulcskérdés. Ezen belül is új kialakításra van szükség az elektromos energiapiacán, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy hogyan tudjuk a méretgazdaságosságot elérni, és hogyan tudunk olyan lépéseket elérni, melyekre jelen nemzeti szinten dolgoznak, régiós szinten működtetni. Ilyen ugyanis láthatjuk már most is, hogy a balti államok, az északi államok is megmutatják, hogyan lehet összefogni, hogyan tudnak közösen együttműködni, és hogyan lehetnek így hatékonyabbak. Egy további kérdés mm, volt még, hogy hogy az energia támogatások sokszor hosszú távúak, röviden kívánok erre válaszolni, az valóban igaz, hogy az egységes piacon az interkonnektivitás kiemelten fontos, az administratív és a fizikai keretek eh, eltörlésére is van szükség ahhoz, hogy élvezhessük az előnyös energiapiac áldásait. Ami a retroaktív eh, lehetőségeket és az energiapiac anomáliáit illeti, azt hiszem, hogy ezen belül alkalmazni kell azokat az állami támogatásra vonatkozó iránymutatásokat, melyeket a környezetvédelem területén tavaly bemutattunk, biz, egyértelműen biztosítanunk kell azt, hogy ennek alapján minden ország ugyanazon a versenyképességi szinten működik, minden energiaforrás tekintetében. Emellett ezekhez az elképzelésekhez saját analíziseinkkel is szívesen hozzá járulunk, amelyeket három évente adunk ki, melyben benne van, hogy mik az energiaárak az Unióban, hogyan működnek, milyenek az miért vannak olyan nagy eltérések a nagykereskedelmi és a kiskerárak között, mik, mik alkotják az egyes árakat, milyen adókat, milyen illetékeket tartalmaz, stb. Ezzel ugyanis valószínűleg sokkal jobban tudjuk támogatni az átláthatóságot az energiaárak tekintetén egész Unióban. Butikov úr felhívta a figyelmet az energiahatékonyság és az Európai Tanács anonim döntése közötti problémára. Ez valóban igaza van, és ez hasonlóan van mindig, ugyanis természetesen szükség van a döntésre, de amikor jogalkotási javaslatokra kerül sor, ezek klasszikus formában jelenek majd meg, rendes jogalkotási eljárás lesz, amelyen belül az Európai Parlament is részt vesz, és a megszokott szerepét fogja játszani. Felmerült a kérdés, hogy milyen szerződésekről beszélünk, amikor szerződünk. Itt szeretném fel olvasni, hogy minden olyan megállapodásról van szó, melyen belül külső gázszállítóktól szerzünk be gázt. Vagyis az összes olyan szerződésre kitérünk, amelynél szükség van a transzparenciára. Mint mondtam, továbbra is dolgozunk két olyan jogalkotási javaslaton, amelyek a gázszállítás biztonságára is vonatkoznak. Az utolsó kérdés pedig Komplenutri asszonytól érkezett a biomasszára vonatkozóan északról, amely szintén nagyon fontos energiaforrás. Finnország és a balti országok is szinte teljesen át tudták alakítani az energiafelhasználási terveiket, és ezzel is tudták energiafüggőségüket javítani. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük, alelnök úr! Az Energiauniós stratégia valóban az egyik legfontosabb kulcskérdésünk, és ezzel kapcsolatban a megbeszélésünket holnap délután háromkor folytatjuk. Amikor Miguel Alias annyit biztos is velünk lesz, és akkor majd összeállítjuk saját jelentésünket is a stratégióról, és önnel, elnök úr is találkozni fogunk. Köszönjük, hogy itt volt, köszönjük a megbeszélést. Colleagues, ladies and gentlemen, let us go forward. És... Kedves kollégák, köszönöm szépen. Nem akarom vesztegetni az időt. Jön az ötös napi rendi pont. A földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése. Colleagues, ladies and gentlemen, please sit down. Hölgyeim és uraim, kérem, üljenek le. Azok, akik eh, nem akarnak maradni, azok távozzanak, és kérem, hogy minél gyorsabban tegyék ezt, eh, elnézést kérek a látszólagos udvariatlanságért. Thank you to all of you staying here. Köszönöm azoknak, akik maradnak. Colleagues, dissemination of Earth observation satellite data for commercial purposes. Tehát, földmegfigyelési műholdas adatok kereskedelmi célú terjesztése, itt a bizottság javaslata az az, hogy létrehozzon egy belső piacot a földmegfigyelési műholdas adatok körében. Az IMCO társult bizottság, a 54-es házszabálypont alapján, a mi bizottságunk a másik társbizottság, tehát ketten együtt csináljuk. A bizottság eredeti javaslatában is. Az szerepel, hogy ha hat hónapon belül nem sikerül megállapodni, akkor a bizottság visszavonja ezt a javaslatot. Tehát ha a parlament és a tanács nem állapodik meg, akkor visszavonják. Eh, Timmermans eh, alelnök az elnökök értekezletén március 10-én bejelentette, tehát az elnökök értekezletén, hogy a bizottság nem vonja vissza akkor, hogyha a tanács is, és a parlament is e, dolgozik ezen a dosszién. Krél asszony a, az előadónk, és éppen ezért át is adom a szót önnek, asszonyom. Öt percnél kérem, ne legyen hosszabb. Köszönöm a szót, elnök úr. Még nem magáról jelentésről van szó, hanem egy munkadokumentumról el tudom képzelni azt, hogy sok kollégának az az elképzelése, hogy az energiaunió fontosabb, mint a szatelites adatok, bár lehet, hogy egy pár éven belül egészen máshogy látják majd ezt a témát. Meg vagyok róla győződve mélyen, hogy az űr területe az Európai Unió számára és a kutatásfejlesztés új és erős területe, és ezen belül az Európa 2020-as stratégia céljai az intelligens, fenntartható és integratív gazdaság célkitűzéséhez is hozzájárul. Az olyan fontos termékek, amelyeket ez a terület szolgáltat, minden polgár számára egyre fontosabb, anélkül, hogy erről pontosan tudhatnának, ugyanis a szatelliteken keresztül működő kommunikáció és a és az időjárás jelentés egyesek számára már ismertebb, de van rengeteg olyan hasznos egyéb területe, mint például a várostervezés és a mezőgazdaság, amelyről sokan nem tudnak. Ezen belül a föld megfigyelési műholdas adatok az egyik mag területe az űrpolitikának. Az Unió számára döntő fontosságú lesz, hogy megfelelő jogalkotási keretet állítsunk föl ennek szabályozására. A sikeres űrkutatási politika részeként 2013-ban már elhatároztuk, hogy koherens, stabil joga, jogszabályi keretet kell ehhez felállítani. A bizottság vizsgálata ezzel kapcsolatban bemutatta, hogy ezen belül kifejezetten a földmegfigyelési adatok, azon belül is ezen adatok kereskedelmi célú terjesztése kifejezetten fontos terület, amelyhez európai átfogó közös keretre van szükség, ugyanis ez nemzeti jogszabályalkotás által egyszerűen nem megoldott. 2013. júniusában a bizottság ennek megfelelően irányelv tervezetet mutatott be, amelyel kapcsolatban jelentést kívánunk kiadni. A tevő az ITRA és az IMCO bizottság részéről is, ahogy az elnök úrtól már hallhattuk, szint, mindketten részét képezik ennek a kidolgozásának, és közeli, szoros együttműködésben dolgoztak annak érdekében, hogy közös, konstruktív jelentést tudjanak létrehozni. Ezért az önök előtt fekvő munkadokumentum Jens Nielsen kollégámmal együtt került kidolgozásra általunk. Részletesen részletesen bemutatva az irányelv célja az, hogy a föld megfigyelési műholdat adatok kereskedelmi céljú terjesztését főként a nagy felbontású adatoknál rendezze. Közös normát kíván vészre, létrehozni az átláthatóság és közös munka területén a földmegfigyelésre vonatkozóan. Biztosítania kell annak, hogy az ilyen adatok kereskedelmi terjesztői az unión belül keretek nélkül szabadon kereskedhessenek, és a két és fél méternél nagyobb felbontású adatokat ezen belül is részletesen részletesen szabályozzuk, és ennek biztonsági aspektusaival is foglalkozhassunk. Az előadó részéről az ilyen jogalkotási keretnek lehetővé kell tenni a szabad kereskedelmet, és egyenlő esélyeket kell adjon minden kereskedőnek és szolgáltatónak. Ezen kívül az ilyen vállalkozások gazdasági növekedését is segíteni kell, és meg kell vizsgálni az egyéb területekre való kihatását is. Úgy gondolom, hogy az a jelenlegi javasolt irányelvben megvan a potenciál, hogy ezeket a célokat elérje, és az irányelv egy nagyon fontos témájával foglalkozik az űrrel kapcsolatos területeknek. Az egyes érdekeltekkel való konzultációt már végrehajtottuk. A javaslat analízisával kapcsolatban ugyanakkor úgy véljük, hogy vannak még hiányosságok, például a, hatás, a bizottság hatásvizsgálatával kapcsolatban. Az érdekeltetekkel folytatott konzultációban nem vettek részt elegen, és nem volt elegendő a költség-haszon analízis sem, ezért ezekkel kapcsolatban kritikákat fogalmaztunk meg viszonylag fontos aspektus jelent az, hogy a, milyen problémákat oldhat meg az irányelv a belső piacon. A bizottság hatás vizsgálata nem ad megfelelő választ arra a kérdésre, hogy milyen problémák állnak fenn, és hogyan képes ezeket a javasolt irányelv megoldani. Ezért még ezen belül is alapvető megbeszélést kell folytatnunk. Ugyanakkor szeretnénk támogatni azt, hogy ezzel a szabályozással pozitív részvételi hatás jöjjön létre más szektorok vonatkozásában is. Milyen például a mezőgazdaság, a hajózás, az üzemanyagipar, stb., ugyanis ezek mind profitálhatnának egy ilyen közös irányelvből. Ugyanakkor fel kell figyelnünk kell arra is, hogy a bürokratikus és administratív nehézségek csökkenjenek a vállalkozások számára, a lehető legalacsonyabban maradjanak. És emellett arra, hogy a nemzeti biztonság, nemzetbiztonságok kérdéseit is megfelelően figyelembe vegyük. És ennek megfelelően jelentésünkben már bemutatunk néhány megfontolást ezekre vonatkozóan, hogyan oldhatók ezek meg. Abból indultunk ki, hogy egyes helyeken tisztább definícióra van szükségünk annak érdekében, hogy az irányelv csak egyféleképpen legyen értelmezhető, ne lehessen félreértelmezhető, tiszta legyen a szabályozás, és egy, biz, egy különleges review klauzulát is szeretnénk bevezetni, annak érdekében, hogy az ilyen gyorsan fejlődő kutatási területet megfelelően tudjuk követni a jövőben is, tehát tudjuk módosítani az irányelvet. Ennyit szerettem volna ebben a rövid időben bemutatni, számomra ugyanis nagyon érdekes ez a téma, de azt hiszem, hogy lesz még elegendő idő a kollégákkal, hogy részletesebben megvitatassuk meg a témát. Right, because... Köszönöm szépen, azt hiszem, tökéletesen igaza van. Ez az első eszmecsere ebben a témában az egész eljárás, a módosítók, a viták még minden előttünk áll. Most az árnyék tevőknek adom meg a szót, Tosenovszki úr. Parancsoljon! Pane předsedo, já velmi souhlasím s paní zpravodajkou. Egyetértek a raportőrrel, és megköszönöm neki ezt a racionális és kritikus megközelítést. észre kell vennünk, hogy milyen jelentős rendszerek állnak rendelkezésre Európában, és azt is látnunk kell, hogy Európa nem az egyetlen olyan közösség, amely hozzáférhet ezekhez a high-tech eszközökhöz. Tehát fontos kialakítani egy szabályozói keretet, különös tekintettel a biztonsági aggodalmakra nem szabad a piacot torzítani, ugyanis könnyen előfordulhat, hogy az adatok vagy fotók, amelyeket a műholdak készítenek, más forrásból is A, És ezt meg is tennék a vállalkozások akkor, hogyha túl szigorú a szabályozás. Tehát ezért a hatástanulmányok szerintem pontosabb kellene, hogy legyenek. Tudnunk kell, látnunk kell, hogy egyáltalán mibe mászunk bele. Számunkra a biztonság egy fontos szempont. Ez kell, hogy legyen a fő érv, amikor a szabályozásról beszélünk, vagy a fő szempont. E, örömmel állok az együttműködés elé, és e, Reméljük, hogy akár az energiauniót is megsegítheti ez a, ez a téma, ezért is figyelmet ére, érdemel. I'm sorry if I don't... Lehet, hogy rosszul ejtettem a nevét, képviselőnő. Fölismerte, ugye? Majdnem pontosan ejtette a nevemet. Én is azzal kezdem, hogy megköszönöm a raportőrnek a munkáját. Egy nagyon érdekes stakeholder találkozót tartottunk, és örülök annak, hogy így kezdte. Minden jogszabály esetén fel kell tenni a kérdést, hogy mi az a probléma, amit ez a jogszabály megoldani hivatott, magyarán szükség van-e a jogszabályra, és ezzel kapcsolatban azért felmerült egy sor kérdés. E, kolléganő is mondta a stakeholder ülésünk után, hogy több kérdése van, mint az elején volt. Nekem is sok kérdésem van még, ezeket e, alaposan körbe kell járni, e, nagyon részletesen kell megvizsgálni ezeket a dolgokat, hogy mit tegyünk, torzul-e a piac, az előző hozzászóló is beszélt erre, és hát ugye az amerikai, illetve a kínai műholdakat mi nem tudjuk ellenőrizni, mi történik, mekkora lesz az administratív teher, láttuk azt, hogy láttuk, hogy az administratív terhek vonatkozásában tényleg nagyon oda kell figyelnünk, és hát azt is meg kell vizsgálni, hogy szüksége van, szükség van-e a jogszabályra. Azt látom, hogy a jelenlegi szabály alapján a minden tagállamnak az ilyen engedélyeztetésre egy hatóságot kell létrehozniuk, ráadásul nagyon komoly jelentéstételi kötelezettségek is vannak az Európai Bizottság felé. Azt gondolom, hogy ezt tényleg meg kéne vizsgálni, hogy mindez szükséges-e vagy sem, de mivel a stakeholders találkozó olyan sikeres volt, biztos vagyok abban, hogy nagyon hasznos lesz az együttműködés. Önnel is, Krélasszony, és a többi árnyék előadóval is köszönöm, asszonyom. Most pedig megadom a szót González úrnak, aki az Európai Bizottságot képviseli, tessék. Uh, thank you, Mr. Chair. At this point... Köszönöm, uh, elnök úr. Nagyon sok mondani való jelenleg nincs, leginkább uh, meghallgatni jöttünk a képviselőket. Úgy látjuk, hogy eh, pozitívan állnak a magához a témához. A hatástanulmányról én sem mondom, hogy tökéletes, tehát nyilván ezen még eh, dolgozni kell. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ami a, az érdekeket illeti, a bizottság továbbra is elkötelezett, és nagyon szívesen folytatjuk az együttműködést az Európai Parlamenttel, tisztázni azokat a dolgokat, amelyeket tisztázni kell, és elvégezni azt a munkát, amit még el kell végezni. Köszönöm. Köszönöm az Európai Bizottság megnyilvánulását. Most pedig megint megadom a szót Konstance Krélnek hogy foglalja össze ezt az első eszmecserét. Tessék. Igen, nagyon köszönöm, elnök úr. Már ön is említette, hogy a bizottság teljes egészében úgy gondolta, hogy az irányelvi javaslatot visz, vissza kell vonni. Ezzel kapcsolatban akkor döntött így, amikor a parlament ezzel kapcsolatban fel vetette a gondolatot. Valóban úgy állunk most, hogy március 22-én a tagállamok újból, újból kinyilatkoztatták, hogy különbözőképpen viszonyulnak ehhez az irányelvhez. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy valóban lenne értelme ezzel kapcsolatban egy európai szintű irányelvet bevezetni, ugyanis úgy látom, hogy a műholdas adatok különböző szolgáltatói közös keretre szorulnak, azért is, hogy a versenyt más harmadik országból származó riválisokkal kapcsolatban is szabályozni tudjuk. Ami nem azt jelenteni, hogy nagyobb bürokratikus teher jön létre, és aki attól fél, hogy mind a 28 tagállamnak egy nemzeti hatóságot kell felállítani, attól függetlenül, hogy vannak egyáltalán műholdaik az űrben, Ezeket a kollégákat meg tudom nyugtatni, hogy nem, erre nem lesz szükség. Csupán azon tagállamoknál, amelyek valóban szolgáltatnak műholdas adatokat, és ezeket kereskedelmi célra felhasználják, ezen országoknak kell ilyen hatóságot felállítaniuk, hiszen ez így logikus. De éppen azért, hogy az ilyen dolgokat egyértelműsítsük az irányelben, van szükségünk azokra a javításokra, amelyeket közös munkánkkal a jövő, a következő hét, hetekben foglalkozhatunk. És ennek előre nagyon örülök, köszönöm szépen megjegyzéseiket, ugyanis ezek alapján remélem, hogy kiváló munkát bocsáthatunk a parlament elé. Köszönöm. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig engedjék meg, hogy azzal folytassam, hogy a módosítók benyújtási határideje. Nem, a jelentés tervezetről szóló konzultáció július 15-16-a. Június 15-16, igen. A jelentés tervezet bemutatása a módosítók benyújtásának határideje talán június 17 lesz. Általában két-három nappal az ülés utára szoktuk kitűzni ezt. A módosítók benyújtásának határideje tehát néhány nappal a tervezet megvitatása után lesz. Egy jelentéstevő asszony, kérem, hogy az árnyékjelentéstevőkkel továbbra is működjön együtt, és szakítson időt arra, hogy párbeszédet folytasson velük, ami nagyon-nagyon fontos a digitális menetrend szempontjából is, az energiaunió szempontjából is, talán az intelligens hálózatok, és egy sor más ügy szempontjából is fontos ez a téma, amivel ön foglalkozik. Köszönöm szépen ezt az eszmecserét, kedves kollégák! Most egy másik témára térünk át. A KKV-k zöld növekedési lehetőségei. Hatos napi rendi pont. Ám de Philip de Becker, a jelentéstevő még nincs itt, még néhány percre szüksége van, hogy ideérjem, ezért várnunk kell. Mondjuk három perc? Öt perc? Nem tudjuk? Legyen, na jó, legyen öt tíz perc. Nagyon fontos a téma, a KKV-k zöld növekedési lehetőségei. Várjuk tehát az előadót, addig pedig rövid szünetet tartunk.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 Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, képviselő kollégánk Filip de Baker sokkal hatékonyabb, mint azt gondoltuk. 5 percet, vagy 6-ot akartunk várni rá, de csak kettőt kellett. Úgyhogy meg is kezdhetjük a következő téma megvitatását, a KKV-k növekedési lehetőségeit. Köszönöm, hogy eljött, kedves kolléga általánosságban engedjék meg, hogy elmondjam, hogy 183 módosító indítványt nyújtottak be a jelentéshez. Ez az első egyébként. A KKV-król szóló és a zöld jövőről szóló dokumentumok sorában. Ha jól tudom, néhány kompromisszumos módosítót is javasolt az előadó, az árnyék előadók közreműködésével arról is nagyon érdekes lenne tudni pár dolgot. Ez a harmadik eszmecserénk a szakbizottságban erről a témáról. Szeretnénk tehát tudni, hogy hogyan haladnak a dolgok, különösen a kompromisszumos módosítók tekintetében. Tisztelt Debaker kolléga, akkor felkérem, hogy mutassa be a módosítóindítványokat indítványokat és a lehetséges kompromisszumos módosítókat. Önél a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagy öröm számomra, hogy beszámolhatok arról az előrehaladásról, amit elértünk, és ez nem csak a kollégáknak köszönhető, akik módosító javaslatokkal éltek a jelentésemmel kapcsolatban, hanem annak a visszajelzésnek is, amit más kollégáktól kaptam. Az első módosítókkal az szóló ülésünkön, amikor megpróbáltunk kompromisszumokat elérni, nagyon jó irányba haladtunk. Több mint 180 módosító indítvány érkezett, és el kell mondanom, hogy nagyon sok ezek közül javította a jelentés tervezetet. És úgy gondolom, hogy hozzáadott értéket jelentenek. Ezért a legtöbbet be is vettük a megfogalmazott kompromisszumos módosítóba. Elmúlt csütörtökön egy nagyon konstruktív árnyékjelentéstevő tevőjűlésre kerül sort, és remélem, hogy az elkövetkezendő napokban a végleges kompromisszumok is megszületnek. Úgyhogy szerintem a szöveggel kapcsolatban egy széles körű kompromisszumot tudunk majd kidolgozni. A néhány módosítóval kapcsolatban és néhány kompromisszumos módosítóval kapcsolatban most hadd szóljak pár szót részletesebben is els, először is. Nagyon elégedett voltam, amikor azt láttam, hogy a képviselők nagy többsége osztották a véleményemet a jelentés tervezettel és a témával kapcsolatban, és a jelentés struktúrájával kapcsolatban is. Úgyhogy néhány fennmaradó nyitott kérdésre tudtuk összpontosítani az energiáinkat a vita során. Megpróbáltuk világosabbá tenni a szöveget, és szerintem végül sikerült egy jó struktúrájú jelentést kialakítani. Különböző problémákkal néznek szembe a KKV-k ezen a piacon, de különösen arra összpontosítottunk, hogy a zöld gazdaság területén mit tehetnénk az érdekükben. Szerintünk a problémák, illetve a zöld lehetőség, növekedés által jelentett lehetőségek közötti szakadékot kell áthidalni ezzel a jelentéssel. A finanszírozáshoz való hozzáférése a KKV-knak, ez még mindig nagyon problémás terület, nem csak a zöld gazdaság, hanem általánosságban a gazdaság területén. Tehát, hogyha megpróbálnánk a finanszírozásra összpontosítani, különösen ebben a szektorban, új üzleti modellek, új javaslatok révén, illetve ö, világosabbá tennénk azt, hogy akár a cégeken kívül mi tehető még ez ügyben, az nagyon hasznos lenne. Próbálunk a finanszírozási lehetőségekről általánosságban is lehetőségeket boncolgatni, ötleteket adni. Nem csak a kollégák, de más érdekelt felek is említették, és a módosítókban is tükröződött egy dolog. Az információ menedzsment, az információ átadása, hogy ennek legyenek formális keretei, legyenek hálózatok, szervezetek, amelyek ezt elősegítik. Ez az igény nagyon erősen felmerült több fél részéről is a tárgyalások folyamán. És még egy dolog, ami a zöld gazdasággal kapcsolatos, tudjuk, hogy az Európai Bizottság visszavonta a körkörös növekedésre vonatkozó csomagot. Timmermans biztos úr megígérte, hogy egy új csomaggal fog visszatérni, és szeretnénk majd ezt az ígéretét betartatni vele, és szeretnénk, hogyha a jövőbeni szakbizottságunkban folytatott eszmecserékben majd kitérne ennek kapcsán a KKV-k helyzetére is. Tehát a technológiák, a finanszírozási lehetőségek, akár állami vagy közfinanszírozási támogatások, ezek általában nagy többséget kaptak a megbeszélések során, támogatják őket a kollégák. Nagyon hasznosak voltak a benyújtott módosító indítványok, szerintem most sokkal jobban összpontosít a zöld növekedés és a KKV-k aspektusaira ez a szöveg, mint az eredeti változatban, nagyon ambiciózus, nagyon jó struktúrát és nagyon világos ez a jelentés, ami világos üzenetet küld nem csak az európai intézmények, hanem más érdekelt felek irányába is. Köszönöm szépen mindenkinek a munkát, és nagy érdeklődéssel várom a további együttműködést az elkövetkezendő napokban. Elnök, köszönöm szépen jelentéstevő úr. Most pedig az árnyék előadók kapnak szót. Parancsoljon, mindjárt az első. Köszönöm szépen. Elsőként szeretném köszönni előadó úrnak a, a segítségét, ugyanis nagyon pozitív volt a vita klímája, és ezért így könnyű, jó, sikeres eredményeket elérni belőle ugyanis a jelentés megfelelően felvázolja a fejlődési lehetőségeket kifejezetten a fenntartható területen. A növekedésnél mindig szükség van ösztönzőkre. A kérdés az, hogy milyen ösztönzőket tudunk itt bevezetni, ahelyett, hogy büntetésekkel dolgoznánk, hogyan tudunk ezeken a területeken ösztönzőket kidolgozni. Ezek ugyanis jobban motiválják a vállalkozásokat, mint a büntetések, ugyanis azok inkább rontják a gazdasági környezetet és munkanélküliséghez vezetnek. Nagyon fontos mindig azt figyelembe venni, hogy alaposan kell végrehajtani ezeket a szabályozásokat a kkv területén, ugyanis ezekre mindig komoly hatással vannak, ezekne, az ezekre gyakorolt komoly hatást mindig fel kell mérni. Ennek az az előnye is lesz, hogy láthatjuk, hogy a növekedés ezen a területen ahol az export nemzetközi szinten is nagyon nagy szerepet játszik. Tehát, hogy ez a növekedés vajon több kockázati tőkebefektetésekhez is vezet-e, erősödnek-e az exportok, és ennek megfelelően ö, nagyobb-e a kockázat. Így a kockázati tőke is fejlődhet még ezen a területen. Az export és az innováció területén is ezért összönöznünk kell a finanszírozást. Ez az alapvető gondolat. Nagyon sok jó módosítót kaptunk, Elcsodálkoztam azon, hogy milyen sok pozitív, jó, eredményes módosítót látok. És magam is úgy gondolom, hogy vannak olyanok, amely, azoknál, amelyeket még nem, egy, amelyek nem, nem látjuk egyértelműen, hogy hogyan nézhetnek egy kompromisszum, is tudni fogunk megegyezni. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hofort kolléga az SMD részéről kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Én magam is szeretném elsőként megköszönni az előadónak a munkáját és ezt a kiváló jelentést, illetve a konstruktív munkát a számos módosítóval. Természetesen az egész eh, dokumentum a kkv ban rejlő potenciál felszabadításáról szól, főleg a zöld gazdaságon belül. Rengeteg tennivalónk van ezen a területen, ezért a KKV-k informálása és támogatása létfontosságú. Természetesen a jelentés számos része eredetileg a finanszírozásra vonatkozott és a tőkéhez való hozzájutáshoz, ami persze alapvető fontosságú. De örülök neki, hogy a folyamatban most a teljes zöld szektorra koncentrálunk, mint lehetőség. Ez tehát már most is a kompromisszumnak az eredménye, melyet közösen értünk el, hogy a nem csak a keret kereteket, hanem az öngazdasághoz való kapcsolatot is megvizsgáljuk a kkv területén. Néhány dolog maradt már fenn, és gondolom ezek is megoldhatók. Például számomra fontos az, hogy amennyiben közös érdek rejlik a támogatás mögött, olyan technológiák területén, melyek még nem fejlettek, és erre egyes esetekben szükség lehet. Ezzel kapcsolatban is biztos vagyok, hogy ezt még megbeszélhetjük, és megfelelő kompromisszumot találunk ezen kérdésben is. Nem akarok hosszan beszélni, elnök úr, ugyanis azt gondolom, hogy nagyon jó, java, nagyon jó jelentéssel, jelentést dolgoztunk ki, ezért köszönjük szépen az előadóknak és az árnyék előadóknak a munkát. Tudom, hogy nehéz volt, múlt héten nem voltam itt, de képesek voltunk mindennel foglalkozni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Zöld növekedés kkv számára. Nagyon fontos a téma. Kívánne valaki még hozzászólni? Nem látok jelentkezőt. Az Európai Bizottság részéről esetleg valaki? A bizottság képviselője? Nem. Our rapporteur. Jelentéstevő úr, kedves kollégák! Tisztelt Debaker úr! Szeretném megkérni, hogy néhány záró megjegyzést fűzön hozzá az árnyék előadó meg, gon, megfogalmazásához. Nagyon világos, nincsenek ellentmondások a jelentésben, és hogyha valaki ellenezné, akkor az már rég megszólalt volna, hogy ismerem a házat. Köszönöm szépen a visszajelzéseket, még mindig van egy-két pont, ahol meg kell egyeznünk, de már nagyon közel állunk ehhez a végső megegyezéshez. Például a finanszírozás esetében hogyan tudjuk jobban bevonni a zöld gazdaságba ezt az egész kérdéskört. Aztán a szocialisták árnyék jelentéstevője az még életlen technológiákkal kapcsolatban szólt pár szót. Szerintem nagyon rövid most az idő, de végül is mindannyian ugyanazt akarjuk elérni, például azt, hogy az új technológiáknak adjon esélyt a közbeszerzés is, de nem akarjuk ezeket az még éretlen technológiákat túl ö, támogatni sem, hiszen hogyha ezek miatt más finanszírozási lehetőségeket csökkentenek, akkor össze fog omlani a gazdaság. Tehát nagyon fontos, hogy a megfelelő egyensúlyt és a megfelelő megfogalmazást megtaláljuk. Néhány napon belül remélhetőleg sikerül, akkor körbeküldöm az új verziókat, még mindig marad két-három ellentmondásos téma, ezekkel kapcsolatban vagy sikerül megoldásra jutnunk, vagy új javaslattal fogok élni, és remélem, hogy nem csak a szakbizottságban, hanem a plenárison is majd széles körű támogatottságot fog élvezni ez a jelentés, hiszen a KKV-kat mindannyian az európai gazdaság motorjának tekintjük. Elnök, köszönöm szépen. Kollégák, az ön rövid felszólalását követően engedjék meg, hogy hadd mondjam el. A KKV-k számára általánosságban és konkrét fellépések szempontjából is egy olyan téma, ami eh, egyesíti az európai parlamenti képviselőket, hiszen ez hozzájárul a munkahelyteremtéshez, és ráadásul a zöld növekedés megközelítése egy nagyon érdekes aspektusa a KKV kérdéskörének. A jelentéstervezetről április 14-én fogunk szavazni, 2015-ben, azaz a következő ülésünkön. Holnap pedig hadd emlékeztessem önöket, hogy a koordinátorok találkoznak 9-kor, a szakbizottsági ülés pedig 10 órakor kezdődik, és szavazással kezdünk 10-kor. Kérem, hozzák el a szavazókártyáikat. Köszönöm szépen, akkor holnap találkozunk.